Good morning everybody. Uh, I will now start the vote. Megkezdjük a szavazást. Jó napot kívánok! Kérem foglaljanak helyet, és... És kérem hallgassanak el. Megnyitom az ülést, és azonnal rátérünk a 12-es napi rendi pontra. Elektronikusan fogunk szavazni. Először is a 12-es témáról szavazunk. Kísérő nélküli kiskorúak helyzet az Európai Unióban. Nagyon nehéz lesz szavazni akkor, hogyha mindenki beszélget. Tehát a kísérlet nélkül utazó kiskorúak helyzete az EU-ban. Kérdezném, hogy az előadó Mate asszonynak van-e hozzáfűzni valója? Nem. Akkor megkezdjük a szavazást az egyes kompromisszummal. Aki mellette van, kérem emelje fel a kezét. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14-es módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 14-es módosításról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk elnézést. 15-ös módosító mellette. Emeljük a felekezőket, kérem, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, Elnézést kérek. Az elfogadtuk a 18-ast, ezért a harmas kompromisszum okkal fogyott. Így a 21-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 22. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Akkor a 23-as következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt el lehet kronikusan kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. 23-as módosító tehát. Lezárom a szavazást. A néppártból egyre többen szavaztak, most már rendben van. Elutasítottuk. 24-es módosításból részenként szavazunk. Elnézést, nem, nem szavazunk részenként. Csak a 24-esről egyben ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk 25-ös. Ez okafogyott. Nem, bocsánat. Arról is szavaznunk kell. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor a 29-es módosítás következik ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosítás következik ki van mellette. 36-os pontosabban. 36-os tehát. Elnézést kérek újra legközelebb jobban figyelek. Tehát 34-esről kell szavaznunk. Ki támogatja? 34-es, ellene. Tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Nem volt annyira egy- egyértelmű. Megnyitom a szavazást a 34-es módosításról. Elfogadtuk egy szavazattal. Egy többséggel. Mikrofonon kívül szólt hozzá asszony. megint egy néppárti képviselővel többen szavaztak. Megismételjük, és kérek, kérek egy néppárti képviselőt, hogy vegye ki a kártyáját. Nem tudom, hogy ki, ki legyen az. Újra a 34-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. 28 képviselőnek kéne itt lennie. Még mindig hiányzik valaki. Korábban is 28-an voltak, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 36-os ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 37-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 38 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ezt most elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 39-es módosítást. Megnyitom a szavazást. 39-es tehát. Ketten hiányoznak. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. Elnézést. 40-es módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, kívánság szerint. Megnyitom a szavazást a 41-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy többséggel. Még mindig egy néppárti képviselővel több van. Önök döntsenek maguk, közül, maguk között, hogy ki szavazzon. Hiszen 12 szavazatnál többet nem adhatnak le. Nem halljuk a hozzászólást. But I, we, we can't have a system that Akkor újra kezdjük. Megint ketten többen, kettővel többen vannak. Egy néppárti képviselőnek ki kell venni a kártyáját. Megismételjük a szavazást, megígérem és tudom, hogy, és megígérem, hogy nyerni is fognak. Újra szavazunk tehát a 41-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. 41-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyszerű. Nagy meglepetés. 42-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. 43-as ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról szavazunk. Annak egészében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen egy hangon elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálunk az előadónak. Most pedig Yeah, the, the, the vote... A Libében június 19-én fognak szavazni. Most pedig a következő napi rendi pont, a 13-as pont, az EU 2010-12 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiája. A jelentéstevő szeretne hozzászólni? Nem. Akkor szavazunk. Tudom, hogy nem szavazhatunk egyben, úgyhogy egyenként megszavazzuk. Kezdjük az ötös módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következő napi rendi pont a 14-es, előzetes politikai tervezés és hosszú távú trendek, kapacitásépítés költségvetési kihatásai. Egy blokkban szavazhatunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Utána 15-ös napi rendi pont, itt van néhány bejelenteni valóm. Az első az, hogy a 81-82-es módosítónál Skúria képviselő neve is kellene, hogy szerepeljen. De ezt feljegyeztük. Ezen kívül a részenkénti szavazásra is érkezett. kérelem. Angelili asszony elmagyarázná? <clears throat> Szeretne hozzászólni, Angelili asszony? Eh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A 79-es módosítót illetően egy hiba van a szavazólapon. Itt részenkénti szavazás szerepel a lapon. Az első rész, most így szerepel a lapon, felszólítja a tagállamokat, de a vége az kellene legyen, hogy income between men and women. És a második résznek pedig nem az a kezdete, hogy demands that. Csak ennyit szerettem volna közölni. Elnök, ahogy Angelili asszony is mondta, stresses the need to implement income support schemes. Ez nem része az első résznek, ez a második résznek lesz majd a része, amikor szavazunk. Akkor a hatos kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. kilences kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett ellen tartózkodás Elektronikus a 42-esre. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 39-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus a 46-osra megnyitom a szavazást. The vote is closed. It's rejected. Lez, ö, zárom a szavazást, elutasítottuk. 47-es mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellett. Ellen. Elfogadtuk. 62-es mellett. Ellen. Elektronikus a 62-esre. Megnyitom a szavazást a 62-esre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 61-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 63 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 66-os mellett, ellen tartózkodás, elektronikus szavazás a 66-osra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy plusz szavazattal. 67-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 68 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 69-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 70-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 72 71-es módosítvány mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 78-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most jön a részenkénti szavazás a 79-esre. Angelili asszony a módosításokat eszközölte. Az első rész mellett, ellen, tartózkodás. Szerintem ellenőrizzük. Elektronikus szavazás a 79-es első részére. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 81 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 82-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellett ellen tartózkodás Nehéz, nem láttam. Elektronikus a 87-esre. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk első kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellett ellentartózkodás elutasítottuk, hatos mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett ellentartózkodás elfogadtuk, kilences mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 25 mellett ellentartózkodás elutasítottuk, Nem, a 25-ösre elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 27-es mellett, ellen, nem, még egyszer, tehát 27-es mellett, ellen, elfogadtuk. 28-as visszavonták, 29-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásra szavazunk. Igen? Angelili asszony? Elnézést, elnézést, elnök úr. Szerettem volna, hogyha a 81-es módosítót elektronikusan szavazzuk meg. Én jeleztem, csak tovább haladtunk. Elnök, Rendben. Elnézést, nem láttam, hogy felemelte a kezét. Természetesen bármikor szólhat, vagy sikíthat, hogyha szükségét érzi. Úgyhogy most visszamegyünk a 81-es módosítóra. Mellette? Nem. Akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást a 81-es módosítóra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A végső szavazásra teljes állásfoglalásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és egyértem, hogy elfogadtuk. Nagyon köszönjük a jelentéstevenek. We don't have item 16. A 16-os pontunk nincsen a triológusra. Megkérdezném, hogy folytathatjuk-e, akkor közvetlenül a tehát kezdjük az egyes módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 15-ös következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 16-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 16-osról, lezárom a szavazást, és elfogadtuk még így is 17-es mellette ellene tartózkodást elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as visszahívták, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító, a 21-est ellenőrizzük. Jó, rendben, akkor a 21-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosító. Megkérdezem, hogy van-e valakinek ellenvetése, nincsen, akkor ezt is megszavazhat, erről is szavazhatunk. Akkor mellette kérem, tegyék fel a kezüket, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük meg a szóbeli, a szóbeli módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek! Akkor most következik a szociális párbeszéd és a határon akkor átnyúló kollektív tárgyalások. Kezdjük az egyes kompromisszummal, mellette ellene tartózkodást elfogadva 11-es módosító mellette ellene tartózkodás el, elutasítva 12-es eh, részenként, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás meg kell ellenőriznünk kell a 14-eset, megnyitom a 14-esre a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kiesik, akkor 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kiesik, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva 27-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 28-as, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 29 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 30 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 31-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 32-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 33-as kiesik, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene 89 elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodás ellene e, elutasítva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. az egyes módosítót ellenőrizzük, akkor megnyitom az egyes módosítóra a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodást elfogadva. Kettes részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosít kiesik 8-as, ugyancsak tehát az egész állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, gratulálunk a jelentés készítőjének. És az utolsó pontunk a 18-as, amiről szavazni kell. Kezdjük a 20-as módosítóval, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás szerintem ellenőriznünk kell. 25-ösre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, szerintem ellenőriznünk kell a 26-osat, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás e, elutasítva. 29-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 29-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást, elutasítva 30-as módosítót visszavonták, 31-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 42-eset, 42-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-eset ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást a 40-esre. Lezárom a szavazást, és elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hármasat ellenőrizzük. A többség az állandóan változik, úgyhogy hármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás szerintem ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a négyes módosítóra. And the vote is closed. Yeah, it was rejected. Tehát akkor egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumot ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást a kettesre. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes, mellette ellene tartózkodás elnézést. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizennégyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös, 16-osról nem kell szavazni, 17-ös következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene elnézést, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész állásfoglalásról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyet köszönöm szépen a jelentések készítőjének, köszönöm szépen a szavazásokat. Szeretném elmondani, hogy az én szavazatom pluszban van, tehát e- egyetértek. Jó, jó, rendben. Köszönöm. we also have a visitors group. Då återupptar vi... Folytatjuk a megbeszéléseket, és innentől kezdve svédül fogok beszélni. Szeretném megnyitni az ülést. Néhány apró hivatalos megbeszélni valunk van, mielőtt átadjuk a szót a vendégeknek. Most pedig svédül fogok beszélni. Megnyitjuk a mai ülésünket. Megnyitjuk az ülést, tehát jóva kellett hagyni a napirendet, mivel senki nem állt elő módosításokkal, úgy tekintem, hogy a napirendet elfogadták. Van néhány bejelenteni valóm, például az, hogy ebédre találkozunk Abagora asszonyjal, az ENSZ külön képviselőjével, aki a válságban zajló szexuális er- er- er- erőszakos cselekményekről fog beszélni 13-án, 14-én. Délután meghallgatást tartunk a... Bocsánat, összekevertem. Június 20-án tehát lesz egy meghallgatás, délután is lesz egy meghallgatás a fogyatékossággal élő nőkről, ma délután, de június 20-án egy másik meghallgatásra kerül szól, amely a parlamenti választásokhoz kapcsolódik, és a nemek egyensúlyáról lesz szó az Európai Parlamenten belül 2014-től kezdve. Négyes pont szerint a koordinációtorok alá, ajánlásáról kell beszámolnom. A dokumentumban kapcsolatban semmiféle kifogás nem, e, nem e, emeltek, ezért ezeket archiváljuk. A, mm, számos különféle ülés jegyzőkönyvét túl, jóvá kell hagyni. ezért ezeket is archiváljuk, hogyha nem emelnek kifogást. Most pedig következik az a napi rendi pont, amely érdekes. Annak vagyok, amiért vagyok nagyon boldog, hogy itt van Tejtában asszony az Európai Női Lobby részéről. Ez egy olyan szervezet, amely nagyon fontos itt a mi szakbizottságunkban, minden képviselő, akit érdekelnek ezek a kérdések, előbb-utóbb kikéri a, ennek a szervezetnek a véleményét. Ez egy er-, ernyő szervezet, számos európai er-, ernyő szervezetet fog össze. Minden tagállamban jelen vannak, és ezen kívül három tagjelölt országban is. Nagyszerű, hogy eljött hozzánk eszmecserére kerülhet sor. Kérdéseket is tehetünk fel önnek, de először is átadnám önnek a szót. Parancsoljon öni a szó. Good morning! Jó reggelt mindenkinek! Köszönöm Gustafsson úrnak, hogy meghívott, és köszönet a bizottságnak is. Természetesen ez megtiszteltetés, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a Női Jogi Szakbizottságban, hiszen ez a bizottság központi szerepet játszik a nők jogainak, a nemek egyenlőségének biztosításában és az EU politikai napirendjére való feltételében. Köszönöm a kemény munkájukat, az érdeklődésüket és a bizalmukat a női jogi szervezetekben, különösen az Európai Nőpi, Női Lobbyban, az EWL-ben, ez a legnagyobb női jogi szervezet Európában. Az EU-s tagországokból, Horvátországból, Macedóniából és Törökországból lehetnek tagjaink. Nagyon fontos számomra, hogy a képviselt nők nevében felszólalhatok a kihívásokról, amelyel a nők szembe kerülnek az Unióban. Az elmúlt öt évben a tagjaink folyamatosan a válság hatásáról informáltak minket, és a jelenlegi megszorító intézkedések hatásáról, arról, hogy ez milyen hatást gyakorol a nők életére. Aggasztó az a trend, hogy privatizálják az ellátást, a gyermekek ellátása és az idősek ellátása területén. A nőket gyakran haza küldik emiatt a munkából, ezért a nők munkapiaci helyzete veszélybe került, és a szegénység veszélyezteti a nőket, azért mert a nemek közötti bérezések között nagyon nagy különbségek vannak, csak úgy, mint a nyugdíjak között. A válság mentségként is szolgál arra, hogy az egész világon visszaszorítsák a nők jogait Európában is. Az intézményi mechanizmusok, mint a miniszteriális struktúrák, mechanizmusok meggyengültek, felhígultak, és nagyon sok országban bezárták őket. A nők hangját nem lehet hallani a főpolitikai döntéshozatalban, azért mert nincs egyenlőség Európában a férfiak és a nők között. A nők jogai a következőképpen sérülnek, egyrészt visszakényszerítik őket a másodlagos kereső és fő gondoskodó szerepébe szorítják őket, ahol közben a munkaerőpiacon a férfiaknak adják a főbb munkahelyeket. Ez azt jelenti, hogy a lányok és nők helyzete a gazdaság területén romlott, csak úgy, mint az oktatásban is. Ezen kívül a hiperszexualizációnak a jelenség egyre inkább megjelenik Európában. Egyre inkább több olyan képet üzenetet látunk, ami azt közvetíti, hogy a nők és a nőknek a teste szabadon elérhető a férfiak számára, és ez alása nők önbizalmát. Ez pedig alása a nők és a férfiak közti viszonyt, és az erőszak elleni harcot. Ez a kettő ugyanazt a két célt szolgálja, hogy korlátozzák a nők jogait, és hogy ne élvezhessék szabadon az emberi jogaikat. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy a FEM szakbizottság három fő kérdést vizsgál meg, amelyek a nemek közötti egyenlőségnek az alapját képezik. A nők elleni erőszak, a szexuális jogok és a prostitúció, ezekkel önök is foglalkoztak, és remélem, hogy ezen a három területen a munkájuk erős üzenetet küld majd, mi szerint a nők elleni erőszak bármilyen formája akadályozza azt, hogy a nők és férjek egyenlőek lehessenek, illetve ez a nők elleni erőszak egy formája és megkülönböztetése. Én remélem, hogy a nők mindenütt egyenlő emberi jogokat élvezhessenek, és ne szoruljanak se társadalmi, se gazdasági, se kulturális okoknál fogva a háttérben. A hiperszexualizáció és a nők elleni erőszak között közvetlen a kapcsolat, én úgy gondolom. Hogy mondjak néhány szót a szexuális jogokról és a prostitúcióról, gondolkozzanak el ezen kérem a szexuális és a reproduktív jogok kérdése, ez főleg a nőket érinti, és amikor ezekről beszélünk, akkor a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket figyelembe kell venni. Egyre inkább visszaszorulnak a nőknek ilyen irányú jogai Európában, és egyre kevésbé hozzáférhetők a reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés Európában a nők számára. A családtervezési szervezetek nem kapnak elég finanszírozást Franciaországban. 180 abortusz központnak kellett bezárni az elmúlt 10 évben. Ezen kívül a vallásos szervezetek egyre inkább fellépnek a nők, a nők öndöntési joga ellen a reproduktív kérdéseiben. Például erre az új magyar alaptörvény, az abortusz törvények Spanyolországban és Írországban. Ezen kívül az a fajta gyakorlat, hogy bizonyos országokban, ahol még az abortusz legális, megakadályozzák a nőket, hogy hozzáférjenek <clears throat> ez az ellátáshoz. Egyre nagyobb az ellenállás az átfogó szexuális oktatás, felvilágosító oktatással szemben, főleg a vallásos csoportok teszik ezt, annak ellenére, hogy 2010-es kiadvány szerint um, ez a jog emberi jog. Egyre kevesebb információt kapnak a fogamzásgátlási módszerekről, és nagyon sok nő nem férhet ezekhez hozzá, csak azért, mert ezek túl drágák. A bér anyaságnak a kérdése egyre inkább megjelenik a politikai napirenden. Szeretnénk fölhívni a figyelmüket, mert hogyha a anyaságot legálissá teszik, akkor az csak a nők testének árucikként kezelését segíteni. Ezen kívül az erőszak egyre inkább terjed a nők ellen. Természetesen nagyon fontos az, sőt, kiemelten fontos, hogy a nők specifikus szükségleteivel foglalkozunk, a roma nők helyzetével, vagy a fogyatékossággal élők gyakran erőszakos sterilizációnak lettek alávetve, amely a választás szabadságát és a reproduktív egészségüket fenyegeti a leszbikusoknak az a joga, hogy megtermékenyítéssel gyermeket szülhessenek, ezt el kellene ismernünk. A prostitúcióról is beszélnünk kellene, a szexuális kizsákmányolásról és a nemek megkülönböztetéséről. Hagy térek vissza a strukturális egyenlőtlenségekre Európában. Én komolyan remélem azt, hogy önök felismerik azt, hogy a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás egy nemet fenyeget igazán. Főleg a nők az áldozatai, miközben a fogyasztóknak a többsége férfi. Ez a patriarchális struktúrát erősíti, a sztereotípiákat, és a maszkulin formáknak a használatát, ahol a nőket a férfiak szükségleteinek kielégítésére használják. Ebben a folyamatban, a prostitúcióban négy fő szereplő van, az ő szerepüket meg kell vizsgálnunk, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk. A prostitúció nem csak a prostituáltakról szól, bár ők mindig a fő célpontunk, mert itt vannak a vásárlók is, és nyilvánvaló, hogy kereslet nélkül nem lenne prostitúció, ők keltik a keresletet. Ezért a prostitúciónak közvetlen kihatása van a férfiakra is. A prostitúció rendszere a striciket, a futtatókat is magában foglalja, akik kizsákmányolják a nőket, ők építik ki a szexipart, és a globalizáción keresztül a legsérülékenyebb nőket zsákmányolják ki. Nyilvánvaló az, hogy amikor prostituáltakkal találkozunk, azok gyakran olyan nők, akik harmadik országokból, diszkriminált csoportokból, sérülékeny csoportokból származnak. Amsterdamban és Zürichben eh, a prostituáltaknak 80-90 a Magyarországról származik például. Mi is felelősek vagyunk, mint társadalom tőlünk függ, a döntéshozóktól, önöktől, hogy milyen politikákat valósítunk meg. Nekünk is fontos szerepünk van, mert vagy támogatjuk a prostitúció rendszerét, vagy elítéljük azt. Észben kell tartanunk azt, hogy a politikai döntések, amiket hozunk, hosszú távú hatásokkal járnak a prostituáltakra, és mindannyiunkra, a társadalomra, arra, hogy az emberek hogyan érzékelik a nők és férfiak közötti kapcsolatot, a szexualitás és a nemek egyenlőségét. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az önök munkája minden szereplőre kiterjed, és általános elemzést adnak arról, hogy mit jelent ez, az egyenlőség kérdése, a prostitúció területén, mit szeretnek elérni hosszú távon. Az európai női Loppi, nagyon erős állásfoglalást képvisel, 1998 óta a prostitúció egyértelműen megsérti az emberi jogokat. Üdvözlöm a szakbizottságoknak a legutóbbi jelentését, amely a prostitúciót a nők elleni erőszak részeként állapítja meg és értékeli. Ez egy valós eredmény, hiszen ez egy olyan szexuális akt, aktus, amelyet kizárólag a nyerés vezérel, és az érintettek méltóságát és jogait sérti. Nagyon ritkán beszélünk arról, hogy a prostituáltak mentális egészségére, a méltóságukra milyen hatással van a prostitúció. Pedig a realitás az, hogy igazából a saját méltóságok lábbal tiprásához kényszerítik, hogy rábólintsanak, és ezzel nem egyelő partnereként kezelik őket a társadalomban. Ugyanis, hogyha egyelő lenne ez a viszony, akkor itt pénz nem cserélnek gazdát, hogyha a nőknek több gazdasági lehetősége lenne ebben a világban, akkor nem választanák azt idézőjelben, hogy prostituáljá váljanak. Én remélem, hogy itt a fő okokkal és a fő hatásokkal foglalkozunk, és remélem, hogy a túlélőknek, mert ők így nevezik maguknak, a prostituált túlélőknek a hangját meghallgatják. Végül hagyd mondjam el, hogy hogy látom ennek a szakbizottságnak a szerepét, amely alapvető fontosságú európai szinten. Támogatjuk Önöket továbbra is, hogy a gender mainstreaminget támogassák már szakbizottságokban is ebben a házban. Reméljük, hogy további stratégiákat dolgoznak ki több európai intézménnyel együtt, és elfogadják a döntéseiket. Az Európai Parlament ugyanis ütősebb szerepet játszhatna annak érdekében, hogy a progresszív politikákat elfogadhassák, és ezek valóban pozitívan változtassák meg az emberek életét. Ez lett volna a prezentációm, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide. Köszönöm. Tack, tack Nagyon köszönöm. ezt a bevezetőt. És ahogy ön is mondta, nagyon sok gondolatébresztő dolgot hallottunk, nagyon egyetem, elmagyarázta, egyetemű üzenetet közvetített. Egyetértek azzal, hogy létre kell jönni egy intézménynek, és aminek már létre is jött itt a szakbizottságban, és várom azt a jelentést, amely a prostitúció révén történő szexuális kizsákmányolással foglalkozik, valamint a szexuális jogokkal. Én annak örülnék, hogyha ez kimondaná, hogy a férfiak már nagyon régen ellenőrizni, irányítani, uralni akarják a nők testét. Nagyon érdekes vitára számítok. Nagyon fontos, hogy erről véleményt cseréljünk, és hogy minden képviselő részt vehessen, elmondhassa tapasztalatát, létrehozhassunk egy hálózatot is magunk között. Most lehetőséget adok a képviselőknek, hogy kérdéseket, kérdéseket tegyenek fel. Ketten, két látogatói csoportot szeretnék előtte köszönteni. Az egyikük Morin Satier asszony meghívott vendégei, köszöntöm őket, a másik pedig a Lubiszka a Női Tanulmányok Kongresszusának küldöttei. Nagyon örülök, hogy eljöttek, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mit gondoltak erről, amit meghallgattak. Nagyon örülök, hogy itt vannak. Most pedig szót adok a, azoknak akik eh, kérdést szeretnek feltenni, először is Morin Satyi asszonynak. Parancsoljon. Merci, euh, cher Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Tatenbaum asszonynak, hogy eljött körünkbe, és az Európai Női Lobby eh, alelnökeként részt vesz ebben a munkában. És természetesen köszöntöm a nőcsoportokat is. Szerintem rendkívül fontos, hogy ilyen mobilizációra sor kerüljön én szeretnék visszatérni egy konkrét pontra, az elsőre, amit ön ö, említett. Ez pedig a válság hatása a nőkre, és különösen a nők munkájára, munkavállalására szeretném, hogyha ö, mindenki, tehát a különböző hálózatok nagyon odafigyelnének erre a pontra ugyanis az én felfogásom szerint a munka az egyik olyan eszköz, elsődleges eszköz, ami biztosíthatja a nők függetlenségét, és a férfiak nők közötti egyenlőségnek is. Ugyanakkor ma a válság következtében mit látunk ma? Azt látjuk, hogy először is a nők globálisan lényegesen kevesebb bért kapnak a férfiakhoz képest, és ez már az első munkábaállásoktól kezdve így van. Ez eleve felháborító az állampolgárok egyenlőségének szempontjából. Erről lehetne vitát folytatni, én csak jelzem és mobilizálni kellene e körül, és mi pedig politikai kérdés. Tehát a munkavállaláskor a béregyenlőség. A második dolog, hogy a szerződés típusok is különbözőek, hogy milyen szerződéssel veszik fel a nőket, ha összehasonlítjuk a férfi munkavállalókkal különösen a ö, rossz ö, időszakos és ö, szerződésekkel sokkal több nő dolgozik, mint férfi. Ugyanúgy, mint a részmunkaidőben is többen vannak a nők. Ezek olyan területek, amit a válság súlyosan érintett. Tehát ezek azok a struktúrák, ezek a részmunkaidős megoldások eredményezték azt, hogy megszüntették a munkahelyeket. És ehhez még hozzá kell adni egy még súlyosabb dolgot, nevezetesen, hogyha hozzáadjuk a nőknek az alacsonyabb bérét, a részmunkaidejét, a mindennapos nehézségeket, hogy a életet és a szakmát összeegyeztessék, a válság azt eredményezte, hogy a nők szép csöndben kivonultak a munkavilágából és következésképpen mobilizálni kell magunkat egyrészt, hogy biztosítsuk a férfiak, nők egyenlőségét a karrierben, a bérezésben, a munkavállalói státuszban, de mobilizálni kell magukat a nőket is, és ezért fordulok önökhöz mai napon. Magukat a nőket is mobilizálni kell, hogy igenis ragaszkodjanak és küzdjenek a karrierjükért, hogy azonos karrier tudjanak befutni, mint a férfiak. Mert ha ezt nem tesszük, együtt, akkor a karrier végén a nők nyugdíjba vonulnak, és 33%-kal alacsonyabb nyugdíjban részesülnek, mint a férfiak. És nagyon gyorsan, szerintem túl gyorsan a szemrehányást fognak kapni, mert e, nem fogják tudni elsöpörni a nők elszegényedésének a problémáját, ami egyre súlyosabb, már jelenleg is megvan, de súlyosbodik, és egy igazi, komoly politikai, gazdasági és szociális probléma lesz, amivel megint csak majd foglalkozni kell, illetve mobilizálnunk kell magunkat a válság a hatása a nők életére jelentésemben, amin dolgozom, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon nem csak a magánélet, családélet összegyeztésével, hanem a karrierrel is, a karrier azonossággal férfiak, nők esetében. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, most pedig Morvai asszony kapja meg az otthonat. Thank you very much. Uh, I, I find... Köszönöm szépen. Nagyszerű tendencia az, hogy uh, a férfiak egyre jobban részt vesznek a női egyenlőségért har- folytatott harcban. Ha jól emlékszem, egy férfi mozgalommal kezdődött az apaság területén, amikor is lépésről lépésre fokozatosan természetesebb lett, hogy apák eh, elkísérik az anyákat a gyerekszülésre, és, az, e, és, és újszülöttel eltetik az első néhány hetet, az az elképzelés, hogy segítsenek, és ők maguk is eh, szorosabb kapcsolatot alakíthassanak ki a gyerekkel, együtt építhessék fel a családot, eh, oszthassák meg a gyerekért gyakorolt felelősséget, a szülőségi felelősséget, és lezárta azt az elképzelést, hogy, hogy a gyerekek, a család, az otthon kizárólag az asszony felelőssége. Itt kezdődött az egész. Eljött az idő, hogy folytassuk ezt a eh, harcot kényesebb területeken, a nők méltóságát illetően, mint azokon a területeket, amiket ön is említett, a szexipar, a prostitúció. Nagyszerű tendencia, hogy már nem beszélünk annyit csak a túlélőkről, más szóval a prostituáltakról, hanem a keresleti oldalról is felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy prostitúció nincsen kereslet nélkül, hogy hiszen az ügyfelek, a férfiak azok, akik a prostitúció irányt igényt támasztanak, és akik kizsákmányolják a nők egyenlőtlen helyzetét, sérülékenységét, és megdöbbentő tendencia mindez, amely a szegénységből fakad. Látok Magyarországon reklámokat, amelyek olyasmiket mondanak ki, hogy hogy persze a prostituált nőknek mindig azt, azt kell elérniük, hogy a férfi hogy, hogy pontosabban ezek a nők nagyon vágynak a szexre és a férfiak fantasztikus testére, eh, és azt akarják, hogy ezek a férfiak eh, fantasztikusan érezzék magukat, és az egész szexipar pont, pornográfia ezt az érzést közvetíti. Ezért olyan hirdetéseket látunk, mint amelyik azt mondja, hogy én egy nő vagyok, szexre vágyom, itt ülök a toroszékemben a nem is tudom melyik lakótelepi lakásban, és itt várok rád. És amikor ezt a hirdetést látom, arra gondolok, hogy vajon a szexualitás, az érzelmek, a férfiak erkölcse miként torzul ettől a jelenségtől, és mennyire fontos lenne a férfiaknak, hogy felismerjék, hogy mennyire őrült helyzet ez. és mindazokat a problémákat, amelyek a szexipar intézményével, prostitúcióval járnak. Fel kell ismerni azt a tényt, hogy az ő saját szexualitásuk és az ő olyan képességük, hogy egészséges, boldog kapcsolatot építsenek ki egy nővel, ez torzul a prostitúció intézményével. Az EVL-nek azt szeretném javasolni, hogy mi mindannyian itt a parlament képviselői ebben a házban tudjuk a médiából, <clears throat> hogy ők is kihasználják a prostitúcióiparát. Miért nem foglalkoznak tehát egy, miért nem indítanak egy konkrét kampányt az európai döntéshozókat megcélozva? A harmadik dolog, amit, amiről beszélni akartam, az abortusz. Nagy félreértés van a magyarországi helyzetről, hiszen a magyar új alaptörvényben semmi nincs, ami a, kijelenteni, hogy az abortusz jó, ö, illegális. El, eljön, az lenne jó, hogyha arról beszélnénk, hogy mennyire ö, sérülékenyek azok a nők, akiknek még mindig hozzá kell férniük az abortuszhoz, ami nem jó, nem jó megoldás. Vegy, vessünk véget ennek a, az abnormális gondolatnak, hogy az abortusz szaba, szabad választás és jó dolog, hiszen az abortusz nagy, re, rettenetes, tönkreteszi a nőt fizikailag, pszichológiailag, mentálisan, és a nőkért dolgozó embereknek meg kell találni azt az utat, amelyben támogatják a nőket, hogy elkerülhessék az abortuszt, elmondhassák nekik, hogy ez na, rettenetes dolog, a 21. században ez tragédia, hogy még mindig ennyi nőnek eh, kell abortuszra kényszerülnie. Arról kéne gondolkodnunk, hogy mi a nérfi felelőssége a családtervezésben, fogamzásgátlásban, nem csak a nő felelősség ez a feladat, és elegen van azokból a férfiakból, akik feministáknak mondják magukat, vagy profeministáknak, és harcolnak azért, hogy a nőknek joga legyen abortuszra, ahelyett, hogy a saját felelősségükről beszélnének, amelyel megelőzhetnék a nők nem kívánt terhességét. Erről kéne beszélnünk. Köszönöm szépen. És kérem, ellenőrizze még egyszer a magyar uh, alkotmányt, mert ez nem tiltja az abortusz. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Ha még hárman kértek szót, megadom a szót Tájtel Balmaszonynak aztán, hogy válaszoljon. Lőling asszony először parancsoljon. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el kell mondjam, hogy én azok közé tartozom, akikben felvetődött az a gondolat, hogy hozzuk létre az Európai Nők Lobbyját, és hogy úgy szervezzük meg, különösen ami az összetételét illeti az európai szervezetek részvételével és a nemzeti szervezetekkel. Én magam is tagja voltam, dolgoztam benne küldöttként, egy európai és egy nőszervezet képviselőjeként, és meg kell mondjam, hogy már nem ismerek rá az európai női lobbira, úgy, ahogy azt mi létrehoztuk és elképzeltük. Mert néhány éve én azt látom, hogy amit mi létrehoztunk, többek között azért, hogy a, az egyenlőség politikát és az esélyegyenlőséget kísérjük nyomon a, e, európai szinten, ami különböző irányelvekre épül, ugye ez 1965-ben indult, ebből már ma már semmit még nem is hallottam és meg kell mondjam, hogy amit hallottam itt a mai napon, a, az Európai Nőlobbi képviselője részétől, ez már inkább csak egy szélső baloldali eszmefuttatás, semmiféle toleranciát nem mutatva E, azon szervezetek irányába, amelyek nagyon sokat részt vettek, vagy nem vettek föl, holott ezek olyan szervezetek voltak, amelyek nemzeti szervezetek, nagyon reprezentatív nemzeti szervezetek voltak, mert létrejöttek más szervezetek is, és egyes nemzeti szervezetek pozíciói, például Máltában, az nekik nem felelt meg, létrehoztak egy másik szervezetet, ami viszont nem reprezentatív. Én mindezt végigéltem, mert én mind végig jelen voltam ebben az európai szervezetben, de már nem a női lobbiban. Mert az európai női lobby úgy döntött, hogyha egy nő képvisel, európai képviselővé válik, akkor nincs tovább joga részt venni eznek a szervezetnek az intézményeiben voltak más kollégáim a szervezetben, akik maradtak, de azért mégiscsak én ezt rendkívülének tartom. Én szeretném elmondani, hogy nagyon súlyos, amit tapasztalunk, mert egyszerűen nincs tolerancia, ami megjelenik többek között azzal az váddal, amit hallottunk a vallási csoportok lennének a fontos a felelősek minden rosszért az egyenlőtlenségi területen, a szexuális egyenlőtlenség területén. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon örülök, hogy egyenlőtlenség, szexuális egyenlőtlenség van férfiak és nők között. Én nagyon jónak tartom, hogy mások vagyunk, mint a férfiak, egyáltalán nem ellenzem ezt. És azért mégiscsak nem lenne helyes, hogyha ezt hibáként rónánk fel. Sokat beszéltünk a reproduktív és szexuális egészségről, ami ugyancsak kapcsolatban állna a szexuális egyenlőtlenséggel. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen nem hallunk már az európai női lobby részéről, csak a prostitúcióról hallunk, miközben nagyon sok jó jelentés készült prostitúció kérdéskörrel kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, hogy mi a helyzet, legalábbis amiket én itt megszavaztunk, legalább ilyen stósz van belőlük, mert állandóan csinálunk ilyen jelentéseket. És azt is el kell mondjam, hogyha azzal vádolják, hogy hiperszexualizálódnak a nők, akkor azért azt is szeretném elmondani, hogy ebben a nők maguk is felelősek bizonyos mértékben, mert senki sem mondja nekik, hogy úgy öltözködjenek, ahogy öltözködjenek, vagy úgy vetközzenek le, olyan ö, lenge öltözetben jelenjenek meg, mint ahogy ezt egyesek teszik. Tehát azt hiszem, hogy azért ezt a problémát is látni kell, méghozzá objektív módon én nagyon sajnálom, amikor látom a fiatal lányokat, hogy úgy vannak fölöltözve, ahogy, de ez az ő választásuk, joguk. Akkor viszont nem szabad meglepődni, és ezt kimondom, ha azt az férfiak őket így látják, hát lesznek ötleteiek. Én nem mondom azt, hogy meg kellene emiatt őket erőszakolni, vagy erőszakosnak kellene lenni velük szemben, de azért azt is látni kell, hogy némelyik bizony e, e, magatartás enyhén szóval provokatív. Én egy ilyen generáció tagja vagyok, sajn, szerencsére nekünk nem volt még lehetőségünk így e, viselkedni, ez is jó, de ebb miatt szenvedett aztán a méltóság is. Én nagyon csalódott vagyok. Ha tudtam volna, hogy mi válik ez a szervezet, akkor nem lettem volna a szülőanyák között a lobby tekintetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászólom Tarabella úr, és hogyha lehetne, akkor kérném, hogy röviden szóljon hozzá, mert nincs túl sok időnk, Tarabella úr, öné a szó. Megpróbálok röviden szólni, elnök úr, de hát azért megpróbálok komoly maradni. És a két előttem szólóval kapcsolatban Tételbaum asszony nagyon örülne, és a brüsszeli mikrokozmosz is, hogy ő szélső baloldali úgy tudom, hogy mindig is brüsszeli parlamenti képviselő volt, de a liberális frakcióban. Na most a liberális az inkább jobb közép, ebben helyezkedik el a belga politikai palettán. És hát csak ennyit mondanék a és hogy a nőnek joga van rendelkezni a testével, a fogamzásgátláshoz joga van, könnyen hozzájut az abortuszhoz, amit egyébként megerősített az a jelentés, amit 2010-ben készítettem, és 8 éve, hogy már elfogadta a parlament az elsőt, de ne dobjunk követ egyes ö, ö, vallási csoportokra sem, de ugyanakkor le lehet leplezni a az abortusz, de hogy arra azt mondjuk, hogy ez bűncselekmény, és lemondjunk bizonyos fogamzásmódszerekről, nem szabad azt sem szem elől téveszteni, hogy mégiscsak a 21. században élünk, és vannak felelősségek, amit a helyére kell tenni. De nem ez a, vélem, a mondani valom lényege, mert az Európai Női Lobby mással is foglalkozik, mint a szexuális eh, és az erőszak kérdéseivel való foglalkozás. Ez nem szabad emellett elmenni, mert ez is eh, van sajnos, és fertőzi nem csak az Európai Uniót, hanem eh, és például Spanyolországban jó eredményekkel sikerült fellépni ez ellen, de ez az egész világot érinti. Akár béke, akár háború idején mindenképpen rendszeresen visszatérő problémáról van szó. Szerintem a gazdasági kérdésekre kellene koncentrálni, és egy kicsit Elizabeth Morin Chartier által mondottakatnak a folyamányaként mondjam, én azt mondanám, hogy nagyon nehéz az önök helyzete, mert az eszközök mindenütt csökkentek, viszont sokkal nagyobb a terület, ahol fel kéne lépni. Viszont valami valóságá vált a válság másnapján. A szociális bank területek, amik nagyon sok rosszat hoztak, kiderült, hogy azok a társaságok, ahol a magánvállalatok viszonylag sok nővel dolgoztak felelős beosztásban, kevésbé szenvedték meg a válságot, mint más vállalatok. De a nők eltűnnek nagyon sok ágazatból, de érdekes módon ezen a területen mások vagyunk, nem csak fizikailag, és ahogy Luling hogy igaza van, hála Istennek, de a reagálás, a dolgoknak a látásmódja e is más, és ez az, amit ezt már mondtak a mikrohitelekkel, amit vissza, a nőnek adnak mikrohitelbe, azt legalább visszakapja a bank szemben a férfiak nyújtott hitelek egy részével. És az Európai Női Lobbynak volt egy külön küzdelme, amit azért vitt, hogy a nők a magas beosztásokban is jelen legyenek, nem csak politikában, ha mi kezdtünk el példát mutatni saját hazánkban, mert még hogyha nincs is paritás, azért mégiscsak 35% nő van, szemben a korábbi ciklussal, az egyes országokban is, például Franciaországban paritás van a kormányban, Olaszországban egyharmada a nőknek, egyharmada a kormánytagoknak nő, és nagyon sok európai országban. De a magánszférában még nagyon sok a tennivaló, nagyon nagy az ellenállás, holott ott kell, oda kellene koncentrálni, azért, hogy a válságot is leküzdjük, és hogy reméljük, hogy nem lesz másik. Mert a nőknek a kockázatvállalása például a pénzügyi világban egészen más, mint a férfiaké, és ez valószínűleg kívánatos lenne a holnap gazdaságának. Tehát ezen a területen kellene lépnünk. Short and brief. Még két rövid hozzászólást hallgatunk meg Papadopoló asszonytól, és utána Záborszka asszonytól parancsoljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy mondjam már el, hogy az európai női lobbinak a tevékenységet sok éve figyelemmel követem, mégpedig azért, mert részt vettem a munkájukban, és most is követem. Valahogy az a benyomásom az, hogy nagyon sok itt a vita ebben a szakbizottságban is, és máshol is. Mindenhol a nemek egyenlőségét kérjük, de általában Mégiscsak a női áldozatokról beszélünk. Prostitúció, nemi erőszak, emberkereskedelem, mindig áldozatként tekintünk rá, és eltávolodtunk attól a képtől, hogy hogy néz ki egy nő, aki irányíthatja az eseményeket a válságos időkben. A gazdasági válság során láttuk, és ön is egyetértett azzal, hogy a politikákban és a szakmai és a családi élet egyensúlyának megteremtésében is nagyon nagy nehézségek vannak. A nők számára nagyon munkanélküliség, és így tovább, és így tovább. Nem akarom megismételni, amit mondott. De föl kell tenni azt a kérdést, hogy hogyan működünk annak érdekében, hogy megvé- birkózzunk, és a válságot úgy fogjuk fel, mint esélyt és kihívást. Nem sokára választások lesznek. És az európai nők lobbia tényleg stratégiát, politikai üzeneteket küldhetne a nők felé, vegyenek részt a választásokon, és célozzák meg azokat a férfiakat és a nőket, akiket érdekel ez a téma. Milyen stratégiát dolgoztak ki arra, hogy a döntéshozatában több nő legyen. A Eurogroupban hány nő van? Amikor döntenek, például Ciprusról, az én esetemben, az, hogy a bankszámlákat megrövidítsék, ahelyett, hogy kamatokat jogosan vetnének ki, akkor ez azt jelenti, hogy egy teljes generációt taszítanak a munkanélküliségbe és a szegénységbe. Úgyhogy bennem felvetődik a kérdés, hogy a nők gyakran úgy érzik, hogy kik hozták ezeket a döntéseket, férfiak hozták ezeket, és akkor fiatal nőket, akiknek három négy végzettsége is van, egyetemi diplomája. Miért nem próbálnak feléjük nyúlni? Ezek a nők magasan képzettek, hiszen ők egy emberséges megközelítést alkalmaznának. Hogyha a Eurogrupban és a Trojkában ilyen nők lennének, akkor ezeket a döntéseket hoznák. Szerintem elég lesz már ezekből a nagy szavakból, szép szavakból. Nézzük már meg azt, hogy mik a konkrét lépések arra, hogy egy más női generáció jöjjön létre, nem a női áldozatok generációja, hanem a női főszereplő generációja, akik döntéseket hoznak, lépnek, aki megteszi a döntéseket, és fellép a brüsszeli bürokraták ellen. A kérdésem az lenne, hogy önöknek van-e arra bizonyítéka, mi a helyzet a nők között az Európai Unió déli országaiban, hiszen tudjuk, hogy ott megvannak a külön hagyományok, a patriarhátusnak a hagyományai. Most azonban Spanyolországban, Görögországban, Ciprusban és Portugáliában, egyébként mondhatnám Olaszországot is, és Szlovéniát is, hatalmas gazdasági problémákkal néznek szembe, és azt a parancsot adják, ha úgy tetszik, az alkalmazóknak, hogy ne alkalmazzanak nőket, töltsék be férfiakkal a munkahelyeket. Önök mit tesznek ezekben az országokban? Hogyan próbálják meg a nők jelenlétét erősíteni? Köszönöm. Děkuji, pane předsedo. Já nechci mluvit dlouho a děkuji za vaši zhovývalost. Um, Eh, já bych chtěla podčarknout eh, eh, paní, co řekla paní Teitelbaum o prostituci. There is no translation in English. Um, elnök, nincsen tolmácsolás angolra. Tolmácsok közlik hogy kis technikai hibája van minden fülkének. Akkor megpróbálok franciaul beszélni, talán így egyszerűbb lesz. Tajcerbaun asszony nagyon sok kérdést vetett fel, egész estig elvitatkozhatnánk rajtuk, de szeretnék hangsúlyozni mindazt, amit elmondott a prostitúcióval kapcsolatban. Ön említette, és a kollega nőm is, hogy ez a szakbizottság nagyon sok jelentést készített az erőszakkal kapcsolatban de azt is el kell mondani, hogy az elmúlt tíz évben három olyan jelentés volt, amit viszont nem fogadott el ez a bizottság. Az egyik a szexiparról szólt, a másik a prostitúció jelentés volt, és annak következményei az egészség, egészségügyi hatásai és a nő integritása, és a harmadik pedig a lányok szexualizálásáról szóló jelentés. Én úgy gondolom, hogy ezek inkább ideológiai, politikai kérdések voltak, amik megakadályozták, hogy megszavazzuk ezt a három lap jelentést. És ha ezt a három jelentést elfogadtuk volna, akkor már sokkal előbbre tartanánk. Szeretnék gratulálni az Európai Női Lobbynak a kampányhoz, amit a prostitúcióval kapcsolatban folytattak. Jelen voltam, amikor bemutatták ezt a kampányt, ami egy nagyon jelentős esemény volt. A Not for Sale volt a neve, ahol régi, korábban prostituált személyek is részt vettek a kampányban, és elmagyarázták, hogy mit is jelent ez, és hogy ez nem arról van szó, hogy a, a lányok prostituáltak akarnak lenni, hanem egy egész rendszer van e mögött. Köszönöm szépen a kampányukat, és remélem, hogy a következő ö, jelentése Hannibal asszonynak ö, a el fogja vetni a prostitúciónak az egészet, mint olyat, nem csak az erőszakos prostitúciót. Köszönöm szépen, Zaborska asszony, és mint a rövid hozzászólások példaképét fogom önt emlegetni. Kezdünk kifutni az időből, de hogyha röviden kíván, akkor foglalja össze, hogy mi a véleménye mindezekről. français, comme ça il y a un équilibre. Franciául fogok beszélni, hogy nyelvi paritás is megvalósuljon. Először is szeretném elmondani, hogy értem, hogy valaki sajnálja, hogy hogyan alakul egy helyzet, egy szervezetnek a, a fejlődése de itt nem egy szélsőséges irányba ment el a női lobby, erről szeretném biztosítani önöket, de kétségtelen, hogy nekünk nagyon fontos, hogy válaszokat adjunk azokra a kérdésekre, amelyek a nőknek ma napjainkban okoznak problémát. Sok ilyen van, és eh, próbáltam ezeket eh, csak röviden áttekinteni. Tehát az Európai Női Lobby aminek angolul az iw.org e e a címe, mindenféle tevék, egyéb tevékenységekkel is foglalkozik. Én azt javasolnám, hogy nézzék meg az internet uh, szájtunkat, és a számokat pedig Gustafsson úrnak át fogom adni, mert statisztikáink is vannak, rendszeresen készítünk kiadványokat, és ezekkel el tudom önöket látni. Azt is szeretném elmondani továbbá, hogy amikor nőkről van szó, akkor mindig van egy olyan törekvés, hogy a felelősséget máshova helyezzék. Vagy azt mondják, hogy a nők képtelenek felelősséget vállalni, vagy pedig a férfiaknak kell a nők helyett is vállalni a, a felelősséget. Szerintem éppen azról van szó, hogy a nőnek is a felelősségben is azonos eh, lehetőséget kell kapni a felelősségvállalásra. Nincsen arról szó, nem szabad az egyiket eh, lekicsinyíteni a másik eh, érdekében szeretném elmondani, hogy nincsenek olyan döntések, amik erkölcsi alapon történnek például az abortuszhoz való jog. Igaza van asszonyom, az abortusz egy szörnyű dolog. Senki sincs a feminista szervezetekben, de sehol másod sem, akik azt kérnék a nőktől, hogy menjenek abortuszra, vagy azt mondják, hogy ez jó lenne. Éppen erről van ez az egész vita, ami folyik hogy amikor már minden egyéb lehetőség bezárult egy nőnek, vagy valamiért nem tudta a másik megoldást választani, akkor mi európai női lobbiként azt mondjuk, hogy a nőknek minden esetben dönthessen, akkor azt mondjuk, hogy adott esetben dönthessen mégis úgy a saját testével kapcsolatban. Erről van szó. Nem arról van szó, hogy ez egy jó megoldás lenne. Egyetlen egy nő sem fogja azt mondani, hogy szeretnék abortuszra menni, és így nem vetődik fel a vita, nem is szabad így felvetni, de azt fel kell vetni, hogy mégiscsak legyen egy joga, hogy a végső esetben dönthessen saját sorsáról. Ezen nem tudom, tudom, hogy ez probléma, hogy ez rossz, hogy vannak országok, nem mindegyiket soroltam fel, és Magyarországon is nem lehet, hogy áthelyezzük a, ezt az értékekkel szembe állítsuk ezt a helyzetet és hogyha van fejlődés, akkor csak ebbe az irányba mehet. Ugyanakkor abban teljesen igaza van, hogy nagyon gyakran a nőket áldozatként mutatják be. Olyan modelleket kell találni, olyan személyeket, akik éppen, hogy a nőknek a képét, az imidzsét konszolidálják. Nem egyszerű dolog, mert ez egy horizontális dolog és a bizottságnak sem lehet igazán egy irányelvel előállni. De nekünk magunknak, nőknek kell tudni, hogy az adott általunk adott válaszokban saját magunkról pozitív képet mutassunk, és a e, mi e, terveinken, projektjeinkben is ezt kell, hogy képviseljük, hogy mi az, amit várhatunk a társadalomtól, és ez része az egyenlőségért folytatott küzdelemnek, és az, hogy e, hogyan mutatjuk be a dolgokat, lehet, hogy nem voltam elég világos. Azt is szeretném elmondani, hogy az erkölcsi értékekkel kapcsolatban nem csak az abortuszról kell beszélni. A mi véleményünk a prostitúcióval kapcsolatban sem erkölcsi alapokra épül. Az európai női lobby, és akik az ő nevükben szólnak hozzá, nem értékítéletet, erkölcsi ítéletet mondanak és akarnak, és semmi ehhez. Valamint már kiemlítette hanem a férfi-női egyenlőség értékeivel, a modellekből kiindulva, hogy milyen képet ad ez a nőkről, és hogy milyen károkat okozhat ez egészségügyi, fizikai és erkölcsi egészség tekintetében. Tehát ezzel van szó, tehát nem azzal kapcsolatban, hogy valaki ki mit szeretne csinálni a saját szabadidejében vagy éjszaka és nem, a, nem azt akarjuk védeni, hogy most hűséges vagy nem hűséges a partneréhez, hanem arról, hogy értékekről van szó és azt hiszem, hogy ezen a szinten is kell. A vallást illetően én több kritériumot említettem, gazdasági, szociális, politikai, említettem az e, vallási kritériumokat is. Több éve dolgozom a belga frankofon nőkkel, a nők státusza az ENSZ-ben kérdéskörrel is. És azt kell, hogy mondjam, és meg kell mondjam, hogy a Vatikán, Irán, vagy Egyiptom, vagy más országok hozzák a vallást, mint ö, ö, okot, ami jogor, feljogosít az erőszakra, ö, vagy ö, egyéb dolgokat, ezt mint európai női lobby, lobby és mint ö, férfi-női egyenlőség jegyében, ezt le kell lepleznünk. Nem lenne tisztességes, hogyha ennek egy részét a vallási területre tennénk át. És végezetül, és ezzel fogom zárni, az egész gazdasági fejezet. Kétségtelen, hogy talán nem fejtettem ki eléggé. Megint csak arról van szó, hogy nem lehet minden részletbe elidőzni. De napjainkban kétségtelen, hogy nem csak a nők az áldozatai a válságnak, de nagyon gyakran ők az elsők, vagy ők a legsúlyosabban érintett áldozatok, amikor gazdasági intézkedéseket hoznak. Ez ellen kell fellépnünk, és egyébként a következő közgyűlésünkben, ami Zágrában lesz a hétvégén, egy egész tematikus csoportot hoztunk létre, amelyik a gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni. Tavaly is volt ilyen. Sajnos eh, nem, eh, nincs kezünkben a megoldások kulcsa, de ugyanakkor egy olyan lobby vagyunk, ami nyomást gyakorol, eh, többek között az Európai Parlamentben is, és ezért is nehéz az, hogy hatékony tagjai legyünk egy európai női lobby vezetőségében, és ugyanakkor itt is legyünk, mert nagyon sok munka itt folyik, ez más politikai felelősségi körökben nem így van, de itt nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni. De kétségtelen, hogy nagyon sokat dolgozunk azon is, hogy a nők aránya növekedjen a döntéshozatalban. Például az elkövetkezendő választásokra is vannak mentorprogramink európai női képviselők számára, akik szárnyuk alá veszik a fiatal nőket, akiket eh, patronálunk, és akik bevándorlás, eh, bevándorló környezetből származnak, ezeknek a nőknek még kevésbé van e, e, esélyük. A, igaz, hogy 35% a képviselőknek eh, nő, de csak 2%-uk bevándorolt származású. Tehát eh, tényleg próbálunk eh, fellépni ott, ahol leginkább eh, jelen vannak még az érzékeny pontok. Dolgozunk a kvótákon is, és természetesen a nők részvétele a gazdasági döntéshozatalban nagyon fontos, de dolgozunk mindazok a mechanizmusok ellen is, amiket teljesen igazuk van és jogosan emlékeztetnek, hogy a nőket duplán hátrányos helyzetbe hozzák. Rossz munkaszerződés, részmunkaidő, egyenlőtlen bér, és nem csak ugyanúgy elszenvedik a válságot, mint a férfiak, de nagyon sok esetben még jobban, amikor még ráadásul majd nyugdíjasok lesznek, akkor ismételten őket sújtja ez. Tehát elsődleges lenne éppen ezért, a mindennapi munkánkban is ezekkel foglalkozni. Több kiadványunk is fog megjelenni, összehasonlító tanulmányok, a Diminus intézettel is együtt dolgozunk az indexsel eh, kapcsolatban. Látom, Mihály már itten eh, nagyon néz rám, és igaza van, de a eh, weboldalunkon mindezt készletesen is megtalálják, de teljes mértékben egyetértek a nők szegénységével kapcsolatban Sajnos napjainkban sokkal inkább sújtja őket a szegénység is, mint a férfiakat. Ezzel talán zárhatjuk. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, e, elfogyott az időnk, rengeteg témánk van még 12.30 előtt. Ez is annak a jele, hogy nagyon érdekel a téma, tovább szeretnénk erről beszélgetni. Meg vagyok győződve arról, hogy mindig is számítani fogunk az ön szakértelmére, amikor ezekre a kérdésekre szó kell a szakbizottságban. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és eljött. Ezt még cserélhettünk önnek. Köszönjük szépen még egyszer. Also we, we have we have 50 minutes. 15 percünk van két témára. Pavanova asszony, csak egy mondat szeretnék mondani. Azt szeretném bejelenteni, hogy az Európai Női Lobbit jelölték az Európai Polgárság, Állampolgársági Díjra. Mindenki, aki támogatja őket és azt, amit ők tesznek, mondja el a preferenciát, és nagyon örülök, hogy a, nagyon remélem, hogy a zsűri ezt majd meghallja. Köszönöm szépen, Pavanova asszony, mondja az elnök. I will, we will now continue with Most pedig következő kérdésről beszélünk, gendercidium, a hiányzó nők körül, de a nagyon súlyos a problémánk, hiszen kevés időnk van, és azt is megígértük, hogy meghallgatjuk Haja eh, Zajnap Hava Bangurát, eh, aki az ENSZ fegyveres konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak kéréséről fog szólni, de most először a gendercídiumról szóló jelentést tárgyaljuk meg. Megadom az asszony, papadopuló asszonynak, és nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés időnk rá, van rá, de öné a szó parancsoljon. Chair, I will try to be very... Köszönöm szépen, elnök úr, próbálok rövid lenni. A gendercidiumról írtunk egy saját kezdeményezésű jelentést, amikor gendercidiumról beszélünk, annak a definíciója az, hogy ez egy nemtől független kifejezés, amely a nemi alapú megölésére vonatkozik az emberekre, legyen szó akár férfiakról, akár nőkről. Ez nagyon nagy problémát jelent nagyon sok országban, és a jelenlegi helyzet igen akasztó, ugyanis azt látjuk, hogy 1990 óta 100 millió nőre becsülik azt, ami a hiányzó nők száma, akiket megöltek, és ez a szám mára 200 millióra emelkedett. Ez egy nemi alapú egy gyilkosság, ez hagyomány nagyon sok országban, a születő magzat nemének a megválasztása, ezt nem csak Ázsiában látjuk, hanem Európában, Észak-Afrikában, Latin-Amerikában is. Ennek a jelenségnek a fő oka az a hiedelem, hogy bizonyos kultúrákban preferálják a fiúgyermekeket, több oknál fogva. Néhány kultúrában egyszerűen az a hagyomány, hogy a fiúgyermek biztosítja a gazdasági megélhetést az öregedő szülőknek. Most, hogy bekövetkezett a válság, Ezekben a kultúrákban úgy gondolják, hogy ez a hagyomány tovább kell, hogy éljen. Ezen kívül az öröklést illetően, akár a nevet illetően, akár az ingatlanokat illetően a fiúk öröklék a, az apai anyagi ágon ezeket. Bizonyos országokban pedig a társadalmi biztosítás, az egészségügyi biztosítások egyszerűen nem nőnek, és a nők így nagy terhet jelentenek. A mi célunk az, hogy a gendercidium ellen harcoljunk, és megakadályozzuk azt, hogy azok a kultúrák terjedjenek, ahol a fiúgyermekeket prioritizálják. Ezen kívül tudományos vizsgálatok folynak arra, hogy ezt a szelektív gyakorlatot miért gyakorolják, és mindenféle kezdeményezés születik, tájékoztató kampányok ez ellen, a jelenség ellen több módszert is próbálunk találni arra, hogy segítséget adjunk az érintetteknek, finanszírozást is. Ez részen az Európai Unió harmadik országokkal folytatott politikájának, különösen amikor humanitárius segélyt nyújt az Európai Unió, akkor mindig meg kell vizsgálni, hogy a gendercidium része-e a szélesebb körű problémáknak. Ezt fel kell venni a politikai párbeszéd részeként. Ezen kívül a nemzeti jogszabályok biz, kell, hogy biztosítsák, hogy a gendercidium nem valósul meg, a mindkét nemet teljes mértékben tiszteletbe tartják, hogy a nők hozzáférhessenek a mezőgazdasághoz, a mikrokredithez, a gazdasági lehetőségekhez, egészségügyi ellátáshoz és a családalapításhoz, hogy ezt a szelektív gyakorlatot elkerülhessük. Nagyon sok javaslat érkezett, amit bevettünk a saját kezdeményezésű jelentésbe, és természetesen szeretnék mindenkit arra kérni, minden képviselőt, hogy adja be az ötleteit, javaslatait módosítókban, amikor kiosztjuk ezt a saját kezdeményezésű jelentést az anyanyelvükön. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szaborszka asszony, a mint példamutató hozzászóló, akkor megadom ennek a szót. Úgyhogy kérem röviden. Köszönöm szépen. Köszönöm. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy politikai kérdés is megjelenik ebben a saját kezdeményezési jelenbe, jelentésben, és gratulálok Papadopulo asszonynak a tervezetéhez. 2008-ban én magam is az elnökünk helyét helyén ültem, és egy meghallgatást, Regini asszonyjal együtt folytatunk egy meghallgatást. Little John asszony a világ hálózatát irányítja a határ nélküli nőknek, és elsősorban a nők jogaiért küzd Kínában mindenek előtt az egyetlen gyerekpolitika ellen, amit a kommunista ö, politika ö, foganatosított. Néhány ö, észrevételt tennék először is, ami a címet és a definíciót jelenti. Tehát itt a, a hiányzó nők, azok, akik különböző politikai, gazdasági követvezményében a szelektív abortuszt vállalják, ez elsősorban a női, a lánymagzatokat érinti. Ezért meglep engem az, hogy nem egyértelműen fogalmaztuk meg, hogy itten feminiszídről van szó valójában, mert a lány embriókat semmisítik meg, és ezért hiányoznak ezek a nők. A másik pedig a franciára történő fordítás és genericid nem igazán értelmezhető. Gendercide-ról beszélnek, gendercid németül, szlovákul nem is létezik ez a kifejezés, tehát így a címe nem egyértelmű ennek a jelentésnek. Tehát én azt mondom, hogy talán kellene egy kicsit tanulmányozni a fordításokat is. Továbbá a különböző nyelvi változatokban különböző megfogalmazása van a szex és a gender szavak fordításának, és itt szerintem itt nem a genderről van szó, hanem a szexről, mert itten, amikor a férfi-nő megkülönböztetésről beszélünk a feminicidium kapcsán. És mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha nem csak a nők hiányát hangsúlyoznánk, hanem azt is, hogy ennek milyen ö, következménye van arra a nőre nézve, aki eredetileg ezt a elvet, magzatot hordozta, mert fizikai, pszichológiai, hat, pszichológiai hatásai vannak az anyára nézve, azok a családokra, és talán erre is érdemes lenne utalni a jelentésben, és megkérni a bizottságot, hogy vannak-e statisztikái erre vonatkozóan még vannak egyéb, lenne egyéb mondani valóm is, de most kedvében járok elnökünknek, úgyhogy visszadom a szót. Köszönöm szépen, sajnos nincsen több időnk erre, de én még árnyék előadó azt gondolom, hogy kitűnő munkát végzett az előadó, nagyon jó egyensúlyt talált a kritika és annak hangsúlyozása között, hogy a nőknek mindig is joga volt a saját testük ellenőrzéséhez. Én ezzel lezárom a vitát, és a módosítók határideje június 3-a délután 5 óra, és a szavazás itt a szakbizottságban június 19-e lesz ez évben. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és nagyon-nagyon örülök annak, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Bangura asszonyt itt üdvözölhetem, az ENSZ külön nagykövet, külön megbizotját, a fegyveres konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak kérdésével foglalkozik. Ban Ki-moon úr, az ENSZ főtitkára nevezte ki, Sierra Leone-ból származik, 20 éves tapasztalata van, diplomáciai területen és gyakorlati területen is. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elérhető volt számunkra. És ön meghallgatjuk, és később majd az ebéd során beszélgetünk. Az is lehet, hogy a tolmácsoknak el kell mennie, én ezt tiszteletben fogom tartani, akkor a hozzászólásának az utolsó része angolul kell, hogy történjen, de egyelőre azt ígérték nekem, hogy 5 perccel tovább tarthatjuk az ülésünket. Tehát, hogy ne rövidítsem a szavát, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr. Az Európai Parlament Nőjogi Szakbizottságának elnöke, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide ma hogy beszéljünk arról, hogy a az évszázadunk nagy erkölcsi kérdéséről beszéljünk, nevezetesen a szexuális konfliktusokban vessünk véget a szexuális erőszaknak. Ez a negyedik látogatásom külön megbízottként itt, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a negyedik hivatalos látogatásomkor fogadtak a szexuális erőszak a fegyveres konfliktusokban bűn elkövetés. A régmúlt idők óta a hódító hadseregek joga volt a nemi erőszak elkövetése, a nők és a lányok szexuális kényszerítése azért, hogy megalázzák az ellenséget. Míg a nemzetközi közösség nem sikerült, hogy véget vessen a fegyveres konfliktusoknak, felismerte annak a szükségét, hogy a háború során elkövetett szexuális erőszak milyen súlyos probléma. Az elmúlt néhány évben példanélküli elkövetéseket látunk. Itt az ideje, hogy eltöröljük ezt a problémát. 2010 óta az ENSZ biztonsági tanácsa alapvető állásfoglalásokat fogadott el, amelyek felismerik és megállapítják ennek a problémának a súlyosságát, és az ellene való harchoz segítséget nyújtanak. A 1880-as, a 1920-as és a 1820-as állásfoglalás mindenre vonatkoznak. Én a főtitkár külön megbízottjaként azt gondolom, hogy a 2000-es állásfoglalás arra szólítja fel a tagállamokat, hogy a társadalom minden szintjén lépjenek fel az erőszak ellen, és szüntessék meg a büntetlenséget, és minden egyes béketárgyaláson próbáljanak segítséget nyújtani a probléma megoldásához. Specifikus intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a nőket és a lányokat megvédjék, különösen a nemi erőszak ellen. A 18-20-as állásfoglalás a negyedik biztonsági tanácsi állásfoglalás volt, amely úgy kezeli ezt a fajta erőszakot, mint háborús stratégiát, háborús taktikát, és felkészül arra, hogy a békefenntartó erők reagáljanak erre. A 1888-as állásfoglalás azt tartalmazza, hogy nemzetközi vezető szerepet vállaljon ebben a harcban az ENSZ, és a biztonsági tanács a nemi erőszakkal és más szexuális formákkal szembeni fellépést támogassa. Ez az állásfoglalás egy szakértői csapatot is megbízott, amelyenek feladata, hogy a jogállamisággal kapcsolatban olyan igazságszolgáltatási mechanizmusokat kutasson fel, amelyek fellépnének az erőszak ellen. Végül az 1960-as állásfoglalás elemzést és jelentési mechanizmusokat valósított meg, valamint a naming and shaming gyakorlatát vezeti be olyan országokban, ahol ez a fajta erőszak terjed. Ezek az állásfoglalások nemzetközi jogi keretet teremtettek, de üldöznünk kell az elkövetőket ahhoz, hogy megértsük teljes mélységében ezt a bűn elkövetést. Ennek a fő okait fel kell tárnunk, ez ugyanis hozzásegít minket, hogy prevenciót valósítsunk meg. Az éves jelentésében a főtitkár rámutat arra, hogy jobban kell ellenőrizni az ásványi és természetes erőforrásokat, mert általában az ezekért folyó harc idézi elő a háborút és a szexuális erőszakot. Néhány országban alapvetően azért növekedik a szexuális erőszak, mert a katonai tevékenység fokozódik, amelynek célja az ásványi erőforrások megszerzése. A kongói demokratikus köztársaságban a szexuális erőszak terjed Kolumbiában, illegális ö, csoportok rákényszerítik azokat a népességeket, akik ö, ásványban gazdag területen élnek, hogy adják el a földjeiket. A fegyveres csoportok így szereznek bevételeket az ásványi anyagokból. Nekünk meg kell er- kötözni az erőforrásainkat a harcban. Az ásványi anyagok kitermelése és a szexuális erőszak összefüggése nem kis kérdés. Az ENSZ tudja, hogy Kelet-Kongóban például az egyes csoportok úgy finanszírozzák magukat, hogy ellenőrzik a bányokat az arany és más ásványi kincsek kitermelésében. Vagy például a gyémánt kitermelés területén Kongóban több mint 180 millió euró bevételt generálnak évente. Az arany kitermelése is nagyon fontos, mert ez alapvető alkatrészét képezi például mobiltelefonoknak, laptopoknak és így tovább. A bányászat militarizálása megtörtént, mert az a remény, hogy nagy profitot termelhetnek a bányák. Nagyon rosszak a munkafeltételek a bányákban, minimálisan sem érvényesítik a kongoly bányászati előírásokat, a gyermekek különösen sérülékeny csoportot képeznek, még szexuális erőszakot is eh, elkövetnek ellenük, akkor is, hogyha nem a fegyveres csoportok rekrutálták őket. Mi nem a háborút szeretnénk fokozni, hanem megoldani ezeket a konfliktusokat, ki akarjuk itatni a bányászatot, mint a szexuális erőszak egyik fő okát. Ezt el lehet írni. A, az 1857-es állásfoglalás az ENSZ-nek kimondja, hogy a kongói köztársaságnak feladat, hogy ellenőrizze az ilyen tevékenységet. 2010-ben hoztunk egy jogszabályt, amely előkészíti ezt a gyakorlatot, biztosítani akarjuk, hogy a bányászok ne működjenek együtt a fegyveres csoportokra, és ne tiporják lábbal az emberi jogokat. Látjuk, hogy ennek már van hatása a privát szektorban, ezeknek a szabályoknak az önkéntes alkalmazása a kongói nemzeti közösség bányászati szektorában egyre inkább terjeszti a jó gyakorlatokat, és javítja a bányászok életét. Amióta a vonatkozó jogi aktust aláírták, azóta a cirkónium és az aranybányászat területén nagyban javult a helyzet. A szexuális erőszakot ki kell írtanunk úgy, hogy a szociális felelősséget vállaljuk, hiszen a törvénynek be kell teljesítenie a célját. A nemzeti erőforrásoknak a bányászata mindig is fő oka volt a fegyveres konfliktusoknak. Ezért aztán valóban globális szinten együtt kell működnünk. És mivel az az Európai Uniós átfogó jogalkotás és ennek összehangolása az amerikai jogszabályokkal hatalmas lépés lesz, ezzel lefedhetnénk a világkereskedelem 40%-át. Ez nagyon fontos az ipari normák megvalósítása, a monitorozás, a certifikáció és a lenyomozása a drágaköveknek és a fémeknek. Mi nagyon Hálásak vagyunk, hogy az Európai Unió 3 millió euróval járult hozzá a konferenciánk szervezéséhez, és 1 millióval a tájékoztató kampányhoz, a regionális fejlesztésekhez. Hagy ragadjam meg az esét, hogy köszönetet mondjak a támogatásukért, hogy felléptek erős teljesen mellettünk, és az Európai Bizottság folyamatosan tartja a kapcsolatot. Reménykedünk, hogy létrejöhet egy jogalkotási javaslat. Nagyon fontos, hogy az ásványokért folyó militáris konfliktusok megoldása ö, már elérhető. Nagyon fontos, hogy ezt a katalizátort, ezt a tényezőt kiiktassuk, és támogassuk az emberi fejlődést és jólétet. Köszönöm. Oh, Még egyszer megköszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött közénk, Szeretnénk önnel eszmecserét folytatni, beszélgetni, de sajnos nem itt folytatjuk, hanem fél óra múlva egy másik teremben, ahova a képviselők is eljöhetnek, a WEB 04 n N, bocsánat, 04, ennek sem értelme. A Willy Brandt szányban, negyedik szinten, négyes számú teremben folytatjuk. és mindezt e, egy óra tízkor tesszük meg, egész egészen kettőig folytatjuk. Minden képviselőt szeretettel várunk, amikor is majd véleményt, eszmét cserélhetünk önnel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.